Ezért azt remélem, hogy beindul a kedvezőbb fejlődés és eredményre is vezet két éven belül. Köszönöm szépen. Biztos úr, ezzel lezárjuk a Madagaszkáról folyó vitát, és fél óra múlva kerül majd sor a szavazásra. Napirendünk második pontja ma délután Guantanamo-val kapcsolatos, a küszöbön álló halálos ítélet, és Először, mint az előző esetben is, Tenok úrnak adom meg a szót. Elnök úr, az ECR frakció úgy gondolja, hogy lelkiismereti kérdés a halálbüntetés, bár ért megértjük azt, hogy az EU elutasítja a halálbüntetést minden esetben, ugyanakkor tény az, hogy sok millió európai támogatja a halálbüntetést. Ez az állásfoglalás egy Eh, különösen veszélyes terrorista esetleges halálbüntetéséről szól, aki minden további nélkül megölt volna több százezer embert, ha módja van rá. Eh, az én eh, választókörzeteim körzetemben is éltek olyan személyek, akiket terroristák öltek meg Londonban. Ez egy aszimmetrikus háború, amelynek az eredményei nem világosak, és azt gondolom, hogy új nemzetközi jogi keretet kell kialakítani. A Guantanamo-i bázis léte szintén tragikus következménye ennek a helyzetnek, és annak is, hogy az amerikaiak viselik a nagy részét a terrorizmus elleni harcnak. Az amerikai hatóságok ennek ellenére minden egyes jogi biztosítékot alkalmazni kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy a jogi folyamatok ez elvárhatóan megfelelőek legyenek. Az Európai Unió elutasítja a halálbüntetést, és a lengyel elnökség, valamint a külügyi képviselő olyan követelést kell, hogy megfogalmazzanak, miszerint ne hozzanak halálbüntetést a katonai bizottság tárgyalásán. Nekünk kell tehát példát mutatnunk. Az amerikaiak szempontjából nem csak szégyenletes lenne halára ítélni ezt a személyt, hanem kifejezetten ellene hatna a terrorizmus elleni harc céljainak. Obama úr azt ígérte, hogy szakít Bush elnök szégyenletes politikájával, és kongresszus természetesen úgy döntött, hogy a korábban már eltörölt katonai bizottsági rendszert helyreállítja, ezt a döntést felül kell vizsgálni. Csak úgy, mint a hosszú idejű fogvatartásra vonatkozó döntéseket is. Vagy vádat kell emelni ezen emberek ellen, vagy pedig elengedni őket. Anna Siri urat kilenc éve tartják fogva a titkos börtönben. Az EU lengyel elnöksége, amikor majd hivatalba lép, különös eh, felelősséggel tartozik majd egy olyan ember sorsáért, akit eh, illegálisan tartottak eh, fogságban, és most pedig egy katonai bizottság tárgyalására vár az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is mindent meg kell tennünk, hogy a helyzet normálisra váljon újra. Gomes asszony egy kékkártyás kérdést elfogad-e Kacsmarek úrtól? Kacsmarek úr következik. Köszönöm. A következő kérdést intézném önhöz. Honnan eh, kapott olyan információt a képviselő asszony, hogy Lengyelországban vannak, vagy voltak titkos börtönök? Eh, honnan szerezte asszonyom ezt az információját? Gomes asszony következik. Elnök úr, ez a parlament eh, egy vizsgálatot végzett a kiadatási programokról, és elutazott, ellátogatott Lengyelországba is, és egyéb országokba is. Lengyelországban és Romániában is jártunk, és azt is tudjuk, hogy Litvániában is voltak sötét dolgok. A jövendő lengyel elnökségtől annyit várunk el, hogy tisztességes tárgyává teszi ezeket a vádakat. Köszönöm. I can see two more... Két kékkártyás felszólalás lett volna még, de kékkártyásra adott válaszra nem lehet kékkártyással reagálni, tehát nem adom meg a szót Verzsia asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy döntöttük, hogy mi nem fogjuk támogatni a Guantanamo-i indítványt. Nagyon félénknek tartjuk a hangvételt. Most hogy is dolgoztunk ennek az indítványnak a kidolgozásán? Óvatosan fogalmaztunk, amikor elítéljük az emberi jogok elleni fellépést, azt hiszem, hogy Guantanamo valóban bemutatja, hogy hogyan tiborják lábbal az emberi jogokat a terrorizmus elleni küzdelem nevében. Tíz éve ezen a kis kubai területen tartják fogva ezeket az embereket az amerikai igazságszolgáltatás nevében. De hát eh, nincsenek bizonyítékok arra, legalábbis egy részükre vonatkozóan nincs bizonyíték. Ez önkényes ítélet, ennél sokkal rosszabb. Nagyon sokan közülük kínzás, áldozati lettek európai területen, Romániában, Letországban, Lengyelországban. De ezt persze nem szabad kimondani. De hát ami az emberi jogokat illeti világszerte, hát mi azt hírezt, hír, tehát támogatjuk és ezt a hírt visszük, de nem szabad az igazságot elmondani az indítványban. Ezt őszintén sajnálom. Nem gondolom, hogy így tudjuk előre vinni az emberi jogok tiszteletben tartását világszerte. Igen. Abdelhaim úr halálbüntetését meg kell akadályozni és azt hiszem, hogy ez USA álláspontját jobban el kellene ítélni. Nagyon fontos lenne. Obama úr megváltozott a hadi tanácsokat vagy a hadi bíróságokat illetően. Köszönöm. Ez elnézést kérek. Van egy kék kártya. Préda úr tette fel a kék kártyát. Verzsiát asszony. Elfogadja a kék kártyát? Préda úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést intéznék Rezsi asszonyon. Sajnálom, hogy nem tudtam Gomes asszonynak is feltenni a kérdést. Rezsi asszony azt gondolja, ugye Romániát vádolja. Gomes asszony Lengyelországot vádolja. Mit gondol erről? Ez segítséget jelent Álnásír -e úrnak? Mm, ezen vádaskodás miben segít bennünket, hogy megakadályozzuk a halálbüntetést? Ez az indítvány nem a halálbüntetéssel, hanem a vádaskodással foglalkozik. Legyen is válaszolni. Ugyanazon az ülésen voltunk, nem ugyanaz a felfogásunk a csütörtök délutánról. Néhány országban én azt gondolom, hogy az emberi a kapcsolatos álláspontokkal néhány országban nagy általánosításokat fogalmazunk meg, másban pedig különleges helyzeteket világítunk meg. Az indítvány előkészítése egyfajta karikatúra volt. Éppen ezért az ülésről, ahogy emlékszik, uram, el is mentem. Köszönöm szépen. Préda úr. Megkapja a saját hozzászólás idejét. Köszönöm szépen. Tanok úr, tessék a kékkártyás kérdés. Igen. Ön, az ön utála az USA ellen, nem a halálbüntetés ellen szól. Én sosem hallottam, hogy önök elítélik Kubában az emberek kivégzését, vagy Kínában, ahol ez egy közös gyakorlat sajnálatos módon. Verzsiát asszony. Tanok úr, elküldöm önnek majd a kubai nyilatkozatot. Én elítéltem az emberi jogok e, lábaltiprását mind Kubában és mindent. Ne tessék engem kioktatni. Én nem a keresztényeket támogatom, a muzulmánokkal szemben, én mindenkit szeretném, hogyha mindenki szabadon élne a világon. Merci, thank you. Köszönöm szépen. Préda úr most megkapja a neki járó felszólalási időt. Köszönöm szépen, elnök úr. Mit is szeretnék elmondani? Nos, hát figyeljünk a konkrét esetre. Álnásíri úr helyzetére van lehetőség arra, hogy halálbüntetést rújanak ki rá egy katonai bíróság előtt lefolytatott tárgyalás során Álna Síri esetében szeretnék arra emlékeztetni, amit Tanokor is már említett, Álna Sírit azzal vádolták, súlyos vádakkal illették, hogy részt vett egy amerikai mm, hordozó elleni mm, támadásban, illetve egy francia tankhajó elleni támadásban, a halálbüntetést nem szabad, hogy kirólja az amerikai hadbíróság. Nos, továbbra is nagyon jó lenne a biztonság, persze kiemelt terület. Nagyon fontos, hogy a transatlanti közösségnek vannak közös értékei. Mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy kategórikusan elítéljük a terrorcselekményeket, és szolidárisak vagyunk az terrorcselekmények áldozataival a nem lehet egy kalap alá venni az amerikai demokráciát és a diktatúrákat. De azt, hogy ezt szeretné. Anna Gomes asszony részéről kék kártya Préda úr felé. Have to say to... Uh... Préda úr, ön azt állítja, hogy ebben a parlamentben ebben a parlamentben meghallgattuk az Európa Tanács emberi jogi képviselőjét, és föltettünk egy kérdést neki, és arra azt mondta, hogy bizonyítéka van arra, hogy komoly gyanú áll fenn titkos eh, lengyelországi, litván és román eh, börtönök léte felől, és hogy ezeket ki kell vizsgálni. Ön megkérdőjelezi ennek az úrnak az igazát. Én az amerikaiakat csodálom, nem utálom őket, az amerikaiak védelmezik az emberi jogokat, az Egyesült Államok teljesen elkülönül a terroristáktól, akik viszont az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Préda úr, önél szó. Köszönöm szépen, Anna Gomes asszony. Lehetőséget ad nekem az, hogy elmondjam, hogy elítélem azt, hogy ebben a vitában ön sosem hisz a román hatóságoknak. Románia az EU tagja. Erre emlékeztetném. Azt hiszem, hogy valami minimális bizalmat azért kifejezhetnénk egy partner iránt. A román hatóságok minden információt rendelkezésre bocsátottak, amit nemzetközileg elváltak tőle. Minden vizsgálatra nyitottak voltunk, Bukaresttől Konstancáig. Mindig is együttműködési szellem jellemzett bennünket. Nincsen semmilyen hihető bizonyíték ezen tényekre. Nem értem, hogy ebben a játszmában, a replikázásban miért nem hisz annak, amit a partner tagállam hatóságai mondanak. Gomes asszony, román az EU tagja. Köszönöm. A válasz. Még mindig van egy kékkártyás kérdés. Vezet asszony intéz önhöz. Preda úr, kékkártyás kérdést. amit Préda, Préda úr nagyon is eltávolodik a helyzettől, amit mond. Nem erről akartam ezért mit csinál Románia. Sajnálom, hogy olyan javaslatokat említett, amelyeket nem tartok elfogadhatom. Sajnálom, de úr, itt, ezen a széken, egész semmilyen diktatúrát nem támogattam a világon. Az emberi jogok megsértését mindig is lelepleztem, elítéltem minden országban. Kérem szépen, hogy a velem kapcsolatos megjegyzését vonja vissza, és megköszönöm előzetesen, és megköszönöm, ha ezt megteszi. Köszönöm szépen. Préda úr, mi az ön válasza erre, Préda úr? Megértettem, vagy úgy értettem. Azt hittem, hogy egy kérdésről volt szó, de nem hallottam kérdést. Továbbra is úgy gondolom, hogy illegitim ugyan tehát egy kalap alá venni a demokráciákat, mint az amerikai demokráciát, vagy az EU tagállamainak demokráciáját, másrészt pedig azokat az országokat, ahol autoritér hatalmat gyakorolnak. Totalitárius rezsimekről van szó, ami tele van visszaélésekkel. A a polgárokkal szemben. Ezt akartam elmondani. Ha a Vezsia asszony zavarják, bántják ezek a megjegyzések, akkor sajnálom, sajnálom ezt az incidenst. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Weber kolléga. Thank you, Chair. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök úr. Ez az állásfoglalás, amiről hát talán szavazunk majd, vagy ki tudja. Nos, ez az állásfoglalás jó példája annak, hogy hogyan legyünk hülyek a az értékeinkhez és az elveinkhez, mert ez a parlament már sokszor ellenezte a halálbüntetést, bárhol is eh, szabják azt ki, és eh, a tisztességes eljáráshoz való jogot is mindig védelmeztük. Ez a két alapvető emberi jog eh, van most a középpontban az Annasíri ügyben is, mert nem tisztességes eljárás a katonai bíróság, a katonai bizottsági tárgyalás. Ezt már korábban kritizáltuk, nem felel meg a nemzetközi tisztességes tárgyaláshoz fűződő szabályoknak. Ráadásul egy katonai bizottság szabná ki erre a szaudarábiai férfira a halálbüntetést, noha 2009 óta már intéztek kérést az Egyesült Államok irányába, hogy a katonai bizottságok ne szabjanak ki halálbüntetést. Ennek a parlamentnek a liberális frakciója mindent megtesz a terrorizmus elleni harc folytatásáért, de nem engedünk az emberi jogokból és alapvető szabadságjogokból. Köszönöm. Köszönöm, Weber asszony. Most pedig Loch Biller asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Öttinger biztos úr, a jelenlegi amerikai kormány kezdetben egyértelműen amellett szállt sikre, hogy bezárja a Guantanamo-i fogolytábort. Sajnos nem tudta konzekvensen megvalósítani ígéretét, és ide tartozna az ottani katonai bizottságok bezárása is, ugyanis nem biztosítható a tisztességes bírósági eljárás normája. Drámai, hogy halálos ítéletre is kerül, sor került, és a, annak végrehajtása fenyeget. Az unió intézményeinek, a tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a kivégzésre, áll Nasiri kivégzésére. Követeljük, hogy az Egyesült Államok vállalja a halál büntetés moratóriumát, és csatlakozzon ahhoz az egyezményhez, amely kimondja, hogy amelyhez már csatlakozott 96 ország, amely megszüntette visszafordíthatatlanul a halálbüntetést, és azok az országok, amelyek ehhez ragaszkodnak, csökkent 58-ra, és ez nagyon pozitív fejlemény. El Síri Lengyelországban volt egy a CIA által berendezett táborban, súlyosan megkínozták. Nekünk, európaiaknak a saját felelősségünket is vállalni kell emiatt a súlyos emberjogi sértés miatt, hogy ezt agyon hallgatták és büntetlenül maradtak a felelősök mind a mai napig. Ez nem maradhat így. Ez a mai vita is azt mutatja, hogy nem használ, hogyha felületesen anti-Amerika ellenes vagy Európa ellenes hangokat ütünk meg. Nem. A tényekkel ö, ö, kell szembesülnünk, azokat kell vizsgálni, ahogyan azt Gomes asszony is elmondta, illetve az utolsó bizottságülésen, a DROA bizottságban a jelentés készítője egy nagyon jó dossziét konkrét anyagot készített elő, és ez jól bizonyítja, hogy Lengyelországban igenis voltak CIA által berendezett, felállított börtönök. Köszönöm szépen, és most pedig meghallgatjuk a frakciókat, először Posselt urat a néppárt részéről az Egyesült Államok a világ nem legnagyobb demokra, demokráciája, a harmadik legnagyobb demokráciája csupán, de hát ha Indiát nevezzük a világ második legnagyobb demokráciájának, akkor ez nem valami nagy ügy. Az Európai Unió van ezzel nem foglalkozunk. Pedig ez a kérdés sokkal komolyabb ennél. És az Egyesült Államokkal való partneri kapcsolatunk az emberi jogokon alapul. Azonban Guantanamo ennek ellentmond a nemzetközi jognak. Ez nem lehet egy jogmentes, nemzetközi jogmentes zóna. Mi egyértelműen a jogállamiság mellett szállunk síkra, és mi az élet élethez való jogért küzdünk, és ezzel a halálbüntetés összeegyeztethetetlen. Küzdünk az emberi jogokért, és az emberi jogokat Guantanamon megsértik és egy fontos szövetségesünknek is, az Egyesült Államoknak is meg kell mondanunk, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. És ez kezdettől fogva minden frakcióban elfogadott álláspont volt, és ez volt az álláspontja az Európai Néppártnak is, hogy Guantanamo államot be kell zárni, még a terroristáknak is vannak emberi jogaik, de az áldozatok érdekében természetesen meg kell, hogy kapják a megfelelő büntetésüket, de ez jogállami eljárás keretében kell, hogy történjen. Köszönöm szépen, Posselt úr, és akkor megint csak van egy kék kártya Tenok kollega részéről hajlandó elfogadni ezt a kérdést. Tenok úr, öné a szó. Mindig is tiszteltem Bernard Posselt. Szerintem India a legnagyobb demokrácia a világon, de az Európai Uniót még soha nem nevezték egy országnak és a második eh, legnagyobb demokráciának. Ön most akkor a frakciója nevében mondta azt, hogy az Európai Unió egy országnak számít, és India után a második legnagyobb demokrácia? Ez a hivatalos álláspontjuk újabban? Nos, Posselt úr, mi a helyzet? Winston Churchill azt mondta, hogy valami olyasmit kell létrehoznunk, mint az amerikai Egyesült Államok. Csak erre hivatkoznék. Our next speaker is Mr. A következő hozzászóló Paleckis úr a szocialisták és demokraták nevében. Elnök úr, A halálbüntetés az Egyesült Államokban és a Guantanamo-i helyzet aláássák az Egyesült Államok helyzetét, mint partner és emlékeztetek arra, hogy Obama elnök azt ígérte, hogy bezárja Guantanamo-t. És most azt látjuk, hogy intézkedésekre kerül sor, hogy változtatnak a fogoly, fogvatartottakkal való bánásmódon. Őszintén szólva, lehetetlen megmagyarázni az embereknek Európában, vagy a világon, hogy a halálbüntetés amelyet Azerbajdzsán, Oroszország, Ukrajna elutasított, kivéve talán Belaruszt. Egyszerűen nem lehet megmagyarázni, hogy ez miért létezik még az Egyesült Államokban. Azt gondolom, hogy nem tart már sokáig, amíg jó hírt kapunk ebben az ügyben Amerikából. Köszönöm szépen. Köszönöm Pelecki úr, Sáke asszony a liberálisok és a demokraták nevében. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, bizottság, biztos úr. A terrorizmust meg kell előzni, és a gyanúsítottakat pedig bíróság elé kell vinni, és tisztességes bírósági eljárást kell lefolytatni. Azonban a terror elleni háborúban a békét és az értékeket valahogy összekeverjük, és nem tudjuk az értékeket megvédeni. Az alapvető jogokat, elveket nem szabad megsérteni, mert akkor a terroristák győznek, és mi leszünk a gyengék az egyik legfőbb nyilatkozata Obama úrnak az volt, hogy bezárja a Guantanamo-i tábort. Ez nem történt meg, és mi Nekünk mindenképpen szükségünk van arra, hogy világos legyen a helyzet, és az európai földön ne kerülhessen sor semmiféle kínzásra. Meg kell nyitni ezeket a sötét oldalakat az európai történelemben, amelyekre mostanában került sor, és itt a parlament is nehéz helyzetben van. Az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak együtt kell működniük, hogy megbirkózzanak a világ legnagyobb fenyegetéseivel. Az értékeink azonosak. A halálbüntetést illetően különböző az álláspontunk. Büszke vagyok arra, hogy ezt száműztük Európából, és egyre kevesebben alkalmazzák. Legyünk példák, ügyeljen az időre, tartsuk be az emberi jogokat, tekintet nélkül arra, hogy barátokkal vagy ellenfelekkel van dolgunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sáke asszony. Hautala asszony következik. Nagyon Köszönöm szépen, szépen elnök úr. Köszönöm az összes kollégának, aki emlékeztetett arra, hogy az emberi jogokról csak úgy gondolkozhatunk, hogyha minden emberi jogi sértést egyenlően kezelünk, most az, hogy az EU-n belül vagy kívül történnek, mindegy, mindent egyformán el kell ítélni. Nagyon helyesen emlékeztetni. Szerintem eljött az idő arra, hogy az Európai parla Parlament megnézze, hogy hogy tud részt venni, hogy tudnak részt venni ezekben a bizonyos börtönökben vagy táborokban milyen szerepük volt az EU tagállamoknak. Az Európai Parlamentnek egy jelentést kellene készítenie, és egy kis kicsit meg kellene világítani ezt a kérdést. Nyilván az indokolatlan állításokat és gyanúsításokat is ki lehetne így küszöbölni, hogy már említették. Az e- Európa Tanács Emberi Bizottsága Tomás Hamabelg úr, az elnök azt mondta nekünk a Troá ülésén, ez nem egy lezárt történet, még vannak nyitott kérdések, és nagyon szeretné, hogyha az Európai Parlament együtt működne az Európa Tanácsal ebben a fontos kérdésben. Hautala asszony a zöldek nevében szólt, most pedig megadom a szót Murphy úrnak, a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az impelista hatalmak képmutatása kettős mércéje a legjobban, hogy láthatod? guantanamoi szöges drót mögött. A Wikileaks fájlok világosabb képet adtak a lehető legsúlyosabb emberjogi sértésről. Például vízben lenyomták az érintetteket, kínzások próbálták őket szóra bírni. Kiderült az is, hogy több száz ember tartottak fogva Guantanamon, minden bizonyíték nélkül, ami ellenők szólt volna. De Barack Obama nem csak nem tartotta be a, az ígéretet, hogy bezárja ezt a borzasztó börtönt, hanem katonai bíróság elé állította. Ezt a pokol tornácát be kell zárni. És fontos, hogy igazságos eljáráshoz legyen joguk a e, az összes európai titkos CIA börtönt be kellene zárni, a Shannoni repülőteret nem szabadna a CIA-nak felhasználni, ezt a barbár helyszínt meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, Nölfi. Láttam egy kék kártyát. Préda úr Elfogadja? Aș Murphy Azt szeretném kérdezni Murphy úrtól, hogy eh, ilyen gyorsan tudna beszélni a kubai ö, eh, politikai foglyokról is, mint amilyen gyorsan beszélt a guantanamoi foglyokról? Mr. Murphy. Murphy úr. Azt mondja, a Vezsia asszonyhoz hasonlóan én nem támogatom a kínzást, az emberi jogok megsértését sehol sem. Itt Guantanamo-ról beszélünk, a titkos börtönökről, borzasztó emberi jogi sértésekről, és a legnagyobb impelést a hatalom követi el az USA, és őket el kell itt ítélni. Thank you. Now our next speaker is the Earl of Dartmouth. Köszönöm, Dartmouth úr következik. but let's put it in perspective. Azért tegyük ezt a helyzetet a maga kontext, kontextusába, ugyanis 775 ember a volt Guantanamo-ban a foglyok teljes száma, gyakorlatilag itt mindenki elférne. Mindenki, akit valaha Guantanamo-on fogva tartottak, elférne ebbe a teremben. Természetesen a parlament az egyéni szabadságjogok iránt elkötelezett, illetve a tisztességes tárgyalás iránt is elkötelezett, és ebben nagyon helyesen jár el. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy egyes fogvatartottak problémákat okoznak. Volt egy olyan brit állampolgár, a akit talibán ruhában, fegyverrel a kezében fogtak el Afganisztánban, és azt a magyarázatot adta, hogy komputer kurzusra utazott Afganisztánba. A parlament aggodalma a guantanamo jogi folyamatok iránt természetesen dicséretes. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a szabadság ügyét jobban szolgálná az, hogyha a parlament az európai letartóztatási parancsal foglalkozna többet. Ugyanis az európai letartóztatási vagy elfogatási parancs lehetővé teszi, hogy önkényesen letartóztassanak embereket Európában. 500 millió a potenciális áldozatok száma, miközben Guantanamo-n jelenleg csak 171 ember tartanak fogva. Köszönöm. És most pedig megadom a szót Szilvesztris úrnak. Presidente, notizie di cinque giorni fa che cinque presunti autori degli atti... Köszönöm. Öt nappal ezelőtt megjelent egy hír, hogy 11 terrorista ellen már másodszor vádat emeltek az Obama kormányzat először katonai bizottság előtt akarta tárgyalni az ő ügyüket a Guantanamo-i bázison. Természetesen mi minden terrorista támadást elítélünk, és elítéljük a fundamentalista terrorizmust, és ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy minden körülmények között szakítani kell a halálbüntetés gyakorlatával. Elutasítjuk az emberi jogok megsértését, és bárhol és bármikor is történjenek ilyen dolgok. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberjogi kérdést hogyan is értékeli az EU? Ugye nem ítéljük el az usa a bűncselekményt elkövető usa az Európai Uniós tagállamokat sem. Ők ugye lehetővé tették titkos börtönökben, a CIA titkos börtönekben, hogy fogva tartsanak embereket, és erről nem lehet beszélni. Például a gyerek katonákat is, ugye az USA-ban, Guantanamo-ban elfogtak és kínoztak embereket. Ugye más országokat, borzasztó diktatúrákat elítélünk, de amikor magukról van szó, hogy az USA-ról, hát ott az emberi jogok nem olyan nagy problémát okoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy egyetemesek az emberi jogok, egységesen az kell minket beszélni, hogy az embereket, a népet szolgáljuk. Tehát az usa meg kell azért, el kell ítélni, mert nem tartotta tiszteletben az emberi jogokat. És azokat az EU tagállamokat, akiket cinkostársaknak nevezhetünk, őket is meg kell nevezni. Véget kell vetni a kínzásnak, a terrorizmusnak küzdelemben végrehajtott bűncselekményeknek, és azt hiszem, sokszor el kell mondani, Guantanamo-t be kell zárni, és Kubában, a Kubának helyre kell állítani a teritoriális integritását is, területi integritását. Köszönöm szépen! Most jön a spontán felszólalók listáján Kukán úr. Colleagues, just as the... Az élethez való jognak nagyon fontos szerepe van az emberi jogok között. A halálbüntetésnek nincs helye demokratikus társadalmakban. Európa ma az egyetlen régió a világon, ahol a halálbüntetésnek nincs helye. Fehér Oroszország sajnálatos kivételével. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy töröljék el a halálbüntetést mindenütt. Kétség sem fér ahhoz, hogy a transatlanti kapcsolat nagyon érdekes az EU számára. A mi kölcsönös együttműködésünk nagyon fontos a terrorizmus elleni küzdelemben. Ugyanakkor szeretném ezt az alkalmat megragadni arra, hogy támogassam azt, az USA hatóságot felhívjuk arra, hogy ne akarjanak halálbüntetést végrehajtani al Nasir esetében. Zárásképpen elmondanám, csatlakozom azon kollégákhoz, akik azokat az országokat szutják fel, ahol még fenntartják a halálbüntetést, hogy kövessék az európai modellt. El kell törölni a halálbüntetést minden halálbüntetés bárhol hagyják őket végre elítélendőek. Köszönöm szépen, Kukán úr. Kretó asszony a következő hozzászóló. Néhány ellentmondás van. Egyetértek a kollégáimmal, akik azt mondják, hogy ha megvádolunk egy országot, abban biztosnak kell lennünk, hogy minden információval rendelkezünk. Nem hiszem, hogy a kettős mércéről szól, az őszintességről szól, és a profizmusról. Ami a témánkat életi, az ósának azt hiszem, hogy kötelessége a halálbüntetés eltölés és a fogadhatottak alapvető jogainak tiszteletben tartása. A közös értékeken alapul együttműködésünk, remélem az amerikai hatóságok jobban készek lesznek elfogadni ezt. Most pedig reagálni szeretnék Preda kollégára. A mi álláspontunk a halálbüntetést illetően nem azt mondja, tehát hogy mi alábecsülnénk a stratégiai partnerséget az USA-val. Mi szeretnénk, ha lenne partnerség, magas szintű, magas minőségű partnerség nem csak a néppárt számára fontos az usa való kapcsolatás, a szocialisták számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Préda úr, a spontán felszólásban nincsen kék kártya, és önnek azért volt lehetősége már hozzászólni. A Rueda úr. Uh, I wish to stress the case... Szeretném hangsúlyozni egy olyan ügyet, amely emblematikus. Egy olyan személyről van szó, aki Európában megkapta a hivatalos áldozati minősítést Európában. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a végső határozat felszólítson arra, hogy az Európai Unió tagállamainak bűnrészességébe is elvégezzük a vizsgálatokat. Ahogy az Amnesty is mondta, ezt össze kell kapcsolni a már korábban elkészített jelentésekkel. Az Európai Parlament elszámoltathatósággal kapcsolatos vizsgája, napirenden vizsgálata, illetve munkája napirenden kell, hogy tartsa ezt a témát. Ferreira úr következik. Elnök úr, ismételten egy szomorú példát látunk a politikában a kettős mércére a vita során tulajdonképpen emberi jogok sértéséről van szó, amelyet amerikai hatóságok követnek el. Önkényes letartóztatások, tisztességes eljárás megtagadása, kínzás, halálbüntetés. Az Egyesült Államok számíthatott itt néhány EU tagállam cinkosságára, ugyanis a felségterületüket a CIA rendelkezésére bocsátották, de egy szó nem áll az állásfoglalási indítványban arról, amely a pelengére állítaná az Európai Uniót vagy tagállamait. Ebben az esetben az a helyzet, hogy ezek a követelések csak óhajok és a szoros transatlanti kapcsolatok, ugye a közös értékeken alapulnak, ezzel indítunk. Hát akkor hol a tisztelet az emberi jogok iránt? Végül pedig annyit szeretnék még mondani, hogy persze fontos és szükséges, hogy bezárják Guantanamo-t, de még fontosabb, hogy Kuba legyen végre a felelős ezért a területért, amelyet az Egyesült Államok illegálisan tart fogva. Korhola asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy az Európai Uniónak továbbra is szorosan együtt kell működnie az nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben, világosá kell tenni, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem szabad, hogy az emberi jogok és más jogok rovására történjen. Az EU már régóta fellépett a kínzás és halálbüntetés ellen. Ez Álnásír esetében is érvényes. Két fontos alapelv van, nemet mondunk a halálbüntetésre, és a terrorizmus elleni küzdelem az a terrorizmus alapvető okait kell feltárja. Ami a kapcsolatokat illeti, például az egyetemes emberi jogok kérdését, az igazságos igazságszolgáltatást, az újságnak be kell zárni a guantanamo t és ezeket a katonai bíróságokat is be kell zárni, a hadbíróságokat. Köszönöm szépen! panie Przewodniczący, wielu posłów mówiło o dowodach. A kollégák már említették, hogy van bizonyíték arra, hogy titkos börtönök voltak, titkos szíriai börtönök voltak Romániában és Lengyelországban, és önöknek bizonyítékok van arra, hogy kínozták az ott fogadatokat. Ezeket a dokumentumokat küldje már el nekem, vagy pontosabban a lengyel államügyésznek küldje ezeket, mert Foly, nyomozás a folyik, és minket a Helsinki alap támogat. Ha van bizonyítékuk, nagyon hasznos lenne a lengyel államügyős számára. Mi ki szeretnénk ezeket vizsgálni. Tudom, hogy az Európai Parlament eh, korábbi ciklusában volt egy speciális bizottság ebben a parlamentben, és az egyik tagja ennek a bizottságnak a, mé- a lengyel médiában azt mondja, hogy bizonyítékot talált az Európai Parlament arra, hogy voltak titkos börtönök Lengyelországban, és dokumentum is van erre vonatkozóan, azt akkor mondták, hogy akkor mutassa be a dokumentumot. És akkor azt mondta, hogy nem is láttam még, de azt hallotta, hogy létezik. Eszály asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, részben ez a vita és ez a politikai csörte valami olyasmi, ami nem feltétlenül ennek az állásfoglalásnak a célját szolgálja. Itt a teremben és egyáltalán az Európai Unióban mi azt szeretnénk, hogy minden ember joga érvényesüljön mindenkire, biztosított legyen a tisztességes bírósági eljárás, és mi ellenezzük a halálbüntetést. Minden esetben teljesen függetlenül attól, hogy milyen cselekményekről van szó. És ahogy már elhangzott, a al-Nashiri elleni vádak nagyon komolyak. Olyan bűncselekményeket követett el, amelyek nagyon sok áldozatot követeltek. És világosan meg kell mondani, hogy nem fogadjuk el azt, amit tett, nem fogadjuk el a terrorizmust de amellett kiállunk, hogy mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz, és mi is amellett vagyunk, hogy a halálbüntetést mindenütt töröljék el. És akkor most a bizottság kapja meg a szót, mégpedig Öttinger biztos úr parancsoljon. Elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, az Európai Unió együttműködik az Egyesült Államokkal a terrorizmus elleni harcban. És ennek során, talán éppen ezért, az emberi jogok védelmének nagyon komoly jelentőséget tulajdonítunk a terrorizmus elleni küzdelemben is. És ezt az elmúlt év júliusában, amikor az Európai Unió és az Egyesült Államok közös nyilatkozatot fogalmaztak meg a terrorizmus ellen, ebben ezt hangsúlyoztuk, és azt mondtuk, hogy a terrorizmus elleni harcot össze kell tudni egyeztetni a jogállamisággal és az emberi jogokkal minden terrorizmussal gyanúsított ellen megfelelő jogi eljárást kell lefolytatni, amely biztosítja az eljárási jogokat, és a fair, amennyiben lehetséges, nyilvános, hatékony bírósági eljárást biztosít több éve követeli az Európai Unió a Guantanamo-i fogolytábor bezárását a bírósági eljárás nélküli hosszú fogvatartás összeegyeztethetetlen a nemzetközi joggal. Az európai üdvözölte, hogy Obama elnök úr több mint két éve a fogolytábor egy éven belüli bezárását rendelte el, jelentette be. Az Egyesült Államokkal megállapodtunk abban, hogy milyen alapokon bocsátják szabadon a fogvatartottakat, és hogy néhányukat befogad az Európai Unió. Továbbra is készek vagyunk, hogyha bezárják a tábort, akkor együttműködünk az Egyesült Államokkal. A márciusban az Egyesült Államok elnöke néhány fogvatartottnak hosszabb ideig tartó fogvatartását jelentette be, és az Európai Unió azt mondja, hogy ezt a kongresszusnak is tárgyalnia kell, és mi hamarabb be kell zárni a Guantanamo-i tábort. Az Európai Unió, a tagállamok egyértelműen elutasítják a halálbüntetést. Ezt az álláspontot képviseljük minden országgal való kapcsolatunkban. És mi az Egyesült Államokat nyomatékosan szeretnénk felszólítani, hogy törölje el ö, szövetségi állami szinten a halálbüntetést, ugyanúgy a szövetségi államok szintjén, és az egyes esetekben pedig kegyelmet követelünk. Ö, minden fogva ö, tartott tartott, tartottnak meg kell kegyelmezni, akit a halálbüntetés fenyeget. Az Egyesült Államok beli hatóságok még nem döntöttek, hogy Mohamed al-Nashiri és az öt ö, cinkossággal vádolt ö, személyt halálra fogják-e ítélni. De biztosíthatom önöket, hogy az Európai Unió figyelemmel kíséri a fejleményeket és agályainkat minden esetben kifejezésre juttatjuk és követeljük a félreeljárást megfelelő formában, és ezt folyamatosan ki is nyilvánítjuk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr. És akkor ezzel a Guantanamo vitát lezárjuk és a szavazásra ö, ö, kerül sor, ha lezárjuk a következő napi rendi pontot, ami nem más, mint Ukrajna, Júlia Timosenko és más volt kormánytagok ügye.